Kedves kollégák! Kedves kollégák, azt hiszem, hogy elkezdhetjük a munkát. Kilences napi rendi pont. A delegált jogi aktusok és végrehajtási intézkedések vizsgálatom. Ez a 13. slotunk, az Econban, Econon belül 13-szorra foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Ez egy új innováció munkamódszerünkben, ez releváns és fontos. Nagyon nagy fontosságot tulajdonítunk annak, hogy hatékonyan tudjuk érvényre juttatni a parlament ellenőrzési jogköreit. A párbeszéd fontos elemét jelenti a vizsgálatunknak. Ma megint a Szolvencia 2-re fogunk koncentrálni. A korábbi scrutiny során október 10-én eh, a harmadik államok ekvivalencia folyamatára koncentrálunk, ma pedig a delegált jogi aktusokra koncentrálunk, a 2014-es delegált jogi aktus módosítására voltak éppen. Ennek fő eleme az infrastruktúra um, betét osztály létrehozása a Solvency 2-ben három hónap időn, idő a rendelkezésünkre a vizsgálatra, a scrutinire, hogy angolul mondjam. Biztos látják, hogy a tárgyaló küldöttség kérte a halasztást, én pedig az előadónak fogom megadni, Balc kollégának fogom megadni a szót, hogy ragadja meg a szót, és üdvözlöm Natalie Tűzmát és Justin Rét a bizottságról és az EIOPA képviseletétől. Burkhard Bálcia szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Ma több észrevételem van. Néhány gondolatot szeretnék először is mondani a infrastruktúrális beruházásokról. A bizottság az ECOM megkeresésére lett tevékeny, és egy speciális eszet osztályt hozott létre az infrastruktúrára vonatkozót, annak érdekében, hogy a hosszú távú beruházási lehetőségek kockázatiságát jobban megjelenítse, ezt a lépést a néppárt támogatja. Nem elég gyorsan <clears throat> jött a bizottság javaslata annak érdekében, hogy 2015-ben meg lehessen valósítani ezt az osztályt, be lehessen vezetni ezt az osztályt. <clears throat> Én úgy gondolom, hogy figyelembe kell tehát venni mindenkinek ezt a lépést. Ugyanakkor csodálkozva hallgatjuk, hogy az infrastruktúra területén a bizottság további terveket fontolgat. Ragaszkodom ahhoz, hogy a bizottság ezeket a terveket is nyilvánossá tegye, mielőtt a jogalkot, nehogy bizonytalanságba hagyja a jogalkotót. A jogalkotónak tudnia kell, hogy milyen módosításokat próbál a bizottság eszközölni ebben a témában, és hogy ezek hogyan illeszkednek az összcsomagban. A delegált jogi aktusokra vonatkozó eljárás tekintetében azt mondhatom, hogy mi a néppárt nevében nagyon negatíven értékeltük, hogy a bizottság a jogi aktusokat egy csoportban terjesztette elő, ez az általános bandling vagy pántlikázási problematika. Ez egy intézményközi probléma, számunkra azonban a parlament számára ez nagyon fontos. A jogi aktus a tartalmában messzebb megy, mint a beruházási in, intézmény. Ez azért is meghökkentő, mert ehhez a társ jogalkotó felhatalmazása hiányzik. Mielőtt tehát a jogi aktust az irányával alkalmaznák, figyelembe kell venni ezt a kérdést. A parlamentet a e, tervezetről nem a jogi úton tájékoztatták, nem kaptuk meg az szakértői véleményt, a tagállamok szakértői csoportja tanácskozott, és a parlamentnek itt csak megfigyelő státusa van. Ez nem igazi konzultáció. Egyéb iránt az ajópával sem konzultáltak minden, szem, minden kérdésben, hiszen a konzultáció folyamatának nyilvánosnak kell lenni, ez pedig nem volt nyilvános. Éppen ezért örülnék, hogyha a bizottság megfelelő dokumentumokat tudna rendelkezésünkre bocsátani arról, hogy mit mondott az ajópa mindezekről a kérdésekről. Utolsó észrevétel. Tudhatják, hogy én a tőkepiaci unió támogatója vagyok, de a tőkepiaci unió nem mindig elegendő oka annak, hogy mindent megváltoztassunk, főleg a tőkepiaci unió nem ad szabad jegyet a bizottságnak, hogy bármit tegyem. Hogyha nem veszik figyelembe a társ jogalkotói, jogalkotó um, igényét, akkor kockázat azzal a kockázattal is szembenéznek, hogy esetleg a társjogalkotó nemet mond. Tanulság. A jövő számára tervezési biztonságot kell megteremteni. A biztosító társaságok a, a Solvency 2-vel számolnak, a Solvency 2 alkalmazása hatalmas átalakulást jelent az általános irányultságtól a kockázat alapú számítás irányában A vállalkozásoknak, a társaságoknak um, kiszámíthatóságra és egy gyakorlatilag alkalmazható szabályrendszerre van szükségük. Tehát nem lehet itt um, has, kis fejezetenként vagy alfejezetenként változtatni a szabályokon, az Európai Parlament nem fogadhatja el, hogyha a bizottság a társjogalkotó mandátumát rafitját hány, és a felhatalmazást szabadon értelmezi. Itt figyelmen kívül hagyják a jogalkotó szándékát, hiszen voltak éppen itt a bizottság megkerüli a mi szándékunkat, Elengedhetetlen tehát, hogy a bizottság mindig tájékoztassa a jogi aktusok módosításáról a társjogalkotót, tehát a parlamentet. Ez pedig itt nem történt meg, nyomatékkal mondom, semmilyen fejta konzultáció nem történt, legalábbis olyasmi nem történt, amit joggal konzultációnak nevezhetnénk. A parlament nem bólogató János, nem fogunk mindenre rábólintani, ami a tőkepilci unió fejezete alatt szerepel. Kérdéseim tehát a bizottsághoz a következőek. Hogyan biztosítja a bizottság, hogy a parlamentet a munka elejétől kezdve átfogólag bevonják a munkába? Második kérdés. Hogyan biztosítja a bizottság, hogy a háromoldalú tárgyalásokon túl is figyelembe veszik a társjogalkotó mandátumát? Hogy harmadsorban? Hogyan biztosítja a bizottság azt, hogy egy irányelvet ne változtassanak meg azelőtt, mielőtt még mindenhol alkalmazásra kerülne? Negyedik kérdés, hogyan szándékszik a bizottság a biztosítási szabályozást olyan stabil alapokra helyezni, hogy a főbb elemek az egyes pillérben működjenek, és a fontos változtatások a, társ, a társjogalkotó engedélye nélkül ne lehessen végrehajtani. Köszönöm. Köszönöm szépen. I think now it's time to give the floor. Azt hiszem, itt az ideje, hogy megadjuk a szót a bizottságnak. Natalie Bezsér, parancsoljon. Köszönöm, Galtieri elnök úr. A bizottság fenn akarja tartani a lendületet, hogy az európai beruházási terv céljait eh, és a tőkepiaci unió eh, projekt céljait elérjük. Mind a két célkitűzést eh, támogatta a parlament, és arra kérte a bizottságot júliusban, hogy jogalkotási és nem jogas, jogalkotási javaslatokat terjesszen be minél előbb egy teljesen integrált európai tőkepiac megteremtése érdekében. Ez a növekedést, a munkahelyteremtést elősegíti, támogatja a nem banki finanszírozást, európai projektek megvalósítását. A Tőkepiaci Unió építése 2015-ös zöld könyv szerint további munkára van szükség, hogy alacsonyabb kockázatú projekt finanszírozást és saját tőke részvénypiaci finanszírozást olyan tudnánk erősíteni. Kátyéri elnök 2014. Eh, decemberében írt egy levelet Lord Hillnek, miután az első Szolvencia 2 delegált jogi aktust elfogadták. Emellett 2015. júliusi állásfoglalásban, a Tökepeci Unióról szóló állásfoglalásban a parlament kihangsúlyozta, hogy egy pozitív környezetre van szükség a KKV-k finanszírozásához, amihez hozzá tartozik egy KKV-barát szabályozási környezet is. Ezután az e IOPA az infrastruktúrával kapcsolatos alapos vizsgálatot végzett, a bizottság pedig elfogadta a tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési tervet és az ehhez tartozó delegált jogi aktust. Ami az általános kontextust életi, ugye a biztosítók alacsony környezetben működnek, ezért diversifikálni kell a beruházásaikat. Általában olyan eszközosztályokban ruház, ruháznak be, amelyek viszonylag magas hozamuk, és azért, de azért biztonságosak a 10 billiós eszközállományt kezelnek az európai biztosítók jelenleg, ezért a beruházásaik átcsoportosítása jelentősen befolyásolja a gazdaság működését. A prioritások meghatározása plusz munka a Szolvencia 2 keretében tényeken alapuló eszközértékelésre van szükség. 2000 16-tól el majd hatályba a rendelet, és addig mindenképpen javítani kell a környezeten, még mielőtt az utolsó lépést megtennénk. Biztosítani kell, hogy a biztosítók hozzájáruljanak ahhoz a, azokhoz a beruházásokhoz, amelyekre a gazdaságnak szüksége van, úgy, hogy közben egy stabilan működő szabályozási környezetet biztosítunk. Az IOPA 2015-ben sok munkát végzett infrastruktúra beruházások kapcsán, és lezajlott egy nyilvános konzultáció is. A módosító indítványt szeptemberben fogadták el, az IOPA tanácsait szorosan követve, és miután lezajlott a konzultáció, a szakértői csoport szakértőkkel, az EOPA-ban belül és az ECON-nal. A bizottság jelentős hozzájárulást lát mindebben a tőkepiaci unió megvalósításához. A Szolvencia 2 delegált jogi aktus bevezet egy új kockázati osztályt az infrastruktúra beruházások kapcsán, kiszámítható megtérüléssel bíró projektek esetében, és itt figyelembe vettük az üzleti modellt, az irányítást, a szükséges garanciákat, hogy így végül egy kedvező kockázati profil jöjjön létre prudencia megfontolásokra alapoztuk ezt, digitális innovatív projektek beruhá, történő beruházásokat helyezünk előtérben, mert ez van mindenképpen összhangban az intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés támogató 2020-as célokkal. Az infrastruktúra beruházások kapcsán ez mindenképpen előnyösebb, mint azok a beruházások, ahol 40%-os saját tőke finanszírozás valósul meg, és ez új kalibrálás az IOPA tanácsaira, ajánlásaira tudtuk alapozni, így arra biztatjuk a biztosítókat, hogy biztonságos infrastruktúrai projektekbe ruházzanak be. Biztosítani kell, hogy megfelelően nyomon követik a beruházásaikat a biztosítók arányos és stabil szabályozást alakítottunk ki, a kellő óvatosság elve mindenképpen működik, ez szükséges a biztonságos beruházásokhoz. A módosító részét képezik plusz intézkedések, amelyeknek a célja az infrastruktúrákba és KKV-kba történő beruházások ösztönzése. Európai hosszú távú beruházási alapból elsősorban olyan infrastruktúra projektekbe történik beruházás, és hosszú távú finanszírozást igénylő cégek kapnak támogatást. Ennek eh, alapja az idén április 29-én elfogadott eh, rendelet. A eh, leg korszerűbb piaci finanszírozási formákat szeretnénk erősíteni. Ez a célkitűzésünk összhangban van az infrastruktúra projektek, betörténő beruházások serkentésének szándékával. Figyelembe kell venni, hogy a pénzügyi facilitásokra új szabályok vonatkoznak, egy új irányelv és egy új eh, rendelet a pénzügyi eszközökre vonatkozóan. Emellett az átmeneti intézkedések, eh, a saját őkére vonatkozó intézkedések eh, kapcsán a társ jogalkotók egyet értenek abban, hogy el kell távolítani minden olyan a KKV-k finanszírozás akadályozó intézkedést tisztáztuk az alapok felhasználását. A level egy átmeneti intézkedések kapcsán pedig megállapítottuk, hogy ezek nincs teljesen összhangban az érintett eszközosztályokra vonatkozó szabályokkal. Kis innovatív vállalkozásoknak jelenleg több finanszírozása van szükségük, ahogyan a parlament is erre rámutatott júliusban. Az intézkedés csak olyan saját tőkére vonatkozik, amelyre 2016. január 1 előtt van szüksége a vállalatoknak. Bár ezek a beruházások csak a biztosítók 10 billiós eszközállományának csak egy töredékét jelentik, de mégis nagyon jelentős előnyökhez jutatják a kis és középvállalatokat. Összefoglalva, a Szolvencia 2 delegált jogi aktusra vonatkozó ezen módosítvány bebizonyította, hogy az európai intézmények gyorsan tudnak reagálni, hogyha elég tény támasztja alá, hogy az eredmények javíthatók. Jelentős infrastruktúra beruházásokat tesz majd ez lehetővé a KKV-k részére is, és ekközben a biztosítók számára a prudenciális szempontok is teljesülnek. Ez a módosító volt az utolsó lehetőség, hogy tovább finomítsuk a szolvencia kereteket, még eh, mielőtt 2016. január 1-én teljes mértékben alkalmazásra kerül ez a eh, rendelet. Fontos, hogy minél gyorsabban elfogadásra kerüljön ez a módosító, és ne akadályozza a hatályba lépést. Az érintettek nagyon sokat dolgoztak az előkészületeken, és megérdemlik, hogy egy jó kiszámítható szabályozási környezetet hozzunk létre ezekkel a megfontolásokkal összhangban, és a társjogalkotók szándék, kinyilvánított szándékának alapján sikerült azt a standard formulát felül vizsgálni, aminek az alapján 2018-ig folyhat a munka. give the floor to Justin Bray. Köszönjük szépen, megadjuk az Európa részéről Justin Bray-nek a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európa üdvözli az Európai Unió kezdeményezését, hogy megfelelő szabályozás alá helyezzem a hosszú távú beruházásokat. Ennek kulcs jelentősége van, de ugyanakkor ezeknek a kezdeményezéseknek biztosítania kell, hogy megjelenítsék a konkrét kockázatot. Az infrastruktúrális beruházások hosszú távú kockázatot jelentenek, és ilyen módon a portfólió diverzifikációhoz járulhatnak hozzá biztosítók portfóliójában. Ugyanakkor ezek nagyon komplex beruházások is megfelelő mérlegelésre van szükség az értékelésükben. A bizottság már kikérte az EIOPA támogatását, szakvéleményét. Mi egy speciális eszet osztály létrehozására tettünk javaslatot a szolvencia 2 hatály alatt. Az EIOPA tanácsom arra vonatkozik, hogy az előrejelezhetőséget, tehát a flow előrejelezhetőségét, a szerződéses rendszer stabilitását és mindenfajta szenáriót előrejelezzünk. Az általunk javasolt megközelítés lehetőség szerint csökkenti a kockázatot, ugyanakkor az EIOPA stabil kockázatmenedzsment elvárásokra tesz javaslatot a megfelelő óvatosság, a due diligence szempontját érvényesíteni kell, és um, meglátásunk szerint írásos for, uh, kommunikációt, valamint rendszeresen végrehozott stresszteszteket is uh, be kell iktatni a rendszerbe. Az EU-párt um, széles körben um, konzultálnak velünk. Mi úgy gondoljuk, hogy mélyrehatóan elemeztük a kérdést, és ajánlatunk megalapozott és kiegyensúlyozott. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen! Most pedig a frakcióm nevében szólalok fel, az árnyék jelentéstevünk nincs itt, aztán megadom a többi frakció képviselőjének a szót, majd aztán ismét Balc kollégának, az előadónak. Személyesen és az SND frakció nevében üdvözöljük ezt a delegált jogi aktust. Tehát voltak éppen mi kértük, hogy ezt fogadják el. Itt a parlament erőfeszítésének eh, eredményeit látjuk, hiszen igyekszünk az ösztönzők rossz modelljét eh, átalakítani, hiszen jelenleg a beruházókat és a befektetőket a rövidtávú modellek és a rövidtávú megtérülések fele tereli a, az európai szabályozói rendszer. Egy szabad szóval én úgy gondolom, hogy meghökkentő volt arról hallanom, hogy ilyen kemény tárgyalásokat folytattak a tárgyaló csapatban. A előadó a parlament tájékoztatását hangsúlyozza ki, és nagyon sajnálom, hogy azon specifikus kérdések, melyeket az előadó feltett, ezekre nem adott választ a bizottság. A bizottság által felhozott véleményem szerint jó érvek, ugyanakkor nem térnek ki az előadó által felvetett konkrét kérdésekre, hogy hogyan konzultálnak a parlamenttel, és hogyan informálják a parlamentet. Egy szóval értem a tárgyaló csapat kiábrándultságát az egész eljárást illetően de ugyanakkor úgy gondolom, hogy roppant fontos és nagyon releváns delegált jogi aktussal van dolgunk, hiszen a befektetőket eh, a hosszú távú beruházási eh, rendszerek fele tereli, az EFSA és az fere is ebben a parlament, e két rendszer kialakításában a parlamentnek is fontos szerepe volt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a parlamentnek azon kell elgondolkoznia, hogy érdemes a pont ebben az ügyben joggal fellépnünk egyéb iránt a tájékoztatási jogunk mellett, hiszen ez azzal a veszéllyel járna, hogy ezt a nagyon fontos jogszabályt a növekedést és a beruházás szolgáló általános stratégiánk fontos építőkövének számító jogszabályt késedelmesen fogadnák el. Tehát mind az ajopának, mind a tárgyaló csapatnak is mondom ezt. Most pedig Ashley Fox kapszott, tessék parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az infrakcióm üdvözli az infrastruktúra rális beruházások speciális és kedvezményezett kezelését. Az infrastruktúrális befektetések vitálisok, elengedhetetlenek a gazdaság talprelése szempontjából, és minden eszközt támogatunk, amely lendületet ad ennek. A bizottság múlt hónapban az ajopához fordult, és ezt üdvözöljük kíváncsian tekintünk a munka eredményébe, eredménye fele, és reméljük, hogy a Szolvencia kettő irányáv módosul ennek szellemében. Ugyanakkor minden módosítást bizonyítékokra kell alapozni. Ám, hogyha bizonyos beruházásokra túl nagy hangsúlyt fektetünk, például a lakásépítés, vagy a cégeknek való hitelezés ugyanilyen gazdasági erőnyökkel járhat. Szóval, hogyha valamire túl nagy hely szempontot, hangsúlyt fektetünk, eltorzítjuk a rendszert. Elnök úr, tudom, hogy a tárgyaló csoport a scrutini időszak, a vizsgálati időszak meghosszabbítását kéri, én azonban úgy gondolom, hogy érdemes volna lendületet adni a munkának és a megfelelő időszakban a, a scrutinit, a vizsgálatot végrehajtani. Remélem, hogy sikerült a skrutini, sikerül a skrutini időszak végére elfogadni a delegált jogi aktust. A bizottságnál és az ajépánál dolgozó kollégákhoz volna azonban egy kérdésem. Amikor a szolvencia kettőt elfogadtuk körülbelül 5 évvel ezelőtt, illetve az előkészítés munkát végeztük, akkor a hitelminősítő intézetekről szóló jogszabályt is mm, elfogadta a parlament. És ez a jogszabály azt mondja, hogy a tagállam a bankok, pénzügyi intézetek ne hivatkozzanak túlontúl a hitelminősítésre. Ugyanakkor a Szolvencia 2 törvényszövegben konkrét utalás van a hitelminősítőkre. Tudom ugyanakkor, hogy a kollégák ügyesen kibújtak a hitelminősítők említésének kötelme alól, de hát kíváncsi volnék, hogy a bizottság hogyan egy, egységesíti a hitelminősítőkről szóló parlamenti jogszabályt a szolvencia kettő jogszabálya, amelyben konkrétan említést tétetik a hitelminősítőkről. Thank you. Köszönöm szépen. Szilvi Gulát nem látom. Sven következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyra értékelem azt, hogy most beszélhetünk erről a témáról, és annak érdekében, hogy világosá tegyük az érveket, világos különbséget kell tenni azon rendelkezések között, amelyek a kiszolgáló infrastruktúrára vonatkoznak, illetve az Equity Transitional rendelkezései között. Tehát vannak magukra a, eljárás, vannak az eljárásra vonatkozó javaslatok, és vannak az érdemi javaslatok. Ami az átruházást illeti, ez az Equity Transitional, ezt senki nem ki, kérte, ez most a meglévő Equity transitional ezt kiterjeszti, nem tőzsdéi jegyzet és harmadik országbeli papírokra is, és ennek alacsonyabb tőke elvárásai vannak olyan papírokkal kapcsolatban is, amelyek nem a tőzsdén kereskedett jegyzett papírok, eddig csak azokra vonatkozott. Mi szeretnénk e, átlátható módon segíteni a kereskedelmet. Most e, azonban ezt e, ki kellene egészíteni. Ez, ami az érdemi részt illeti. Egyébként meg, ami a tőke elvárások, tőke elvárás, vagy feltőkését költségvetés csökkentésével kapcsolatos elvárásokat illeti, Szerintem az EOPA ezen nem dolgozott, ez nem az önök munkájának a része volt, és ezt nem említették meg a bevezetőben sem. Ezért kérdezem az elnököt, hogy kérem az elnököt, hogy kérdezze meg az EOPA-tól, hogy az Equity Transitional témáján is dolgoztak-e. Aztán itt volt a szakértői csoport, amelynek a hatálykörét, hatályt ki lehetett volna bővíteni, de aztán megérkezett Franciaország az kívánságaival, de senki nem támogatta Franciaországot, csak Olaszország, kedves elnök úr. Tehát Németország nem támogatta, és a többiek sem. Az Európai Bizottság végtelen bölcsességében ezt az elemet hozzáadta ehhez a delegált jogi aktushoz. Ez, ami ez, ez az eljárási szempontból nem az, amire számítottunk, nem ezt akartuk, hogyha a ö, bizottság felelősen lépne fel, akkor ezt kivenné az anyagból, hogy ne veszélyeztesse a többit, amiben egyébként pedig már nagyon széles körű megegyezés volt. Ami az infrastruktúrát illeti, hadd mondjam el, hogy eh, természetesen támogatjuk eh, az ösztönzőket, eh, amelyek a fenntartható infrastruktúrába való beruházásra vonatkoznak. De emellett nagyon érdekes megvizsgálni, azt, hogy a European Association for Actuaries hogyan értékeli az IOPA-t. Szisztematikai szempontból, rendszer szempontból nézve egyre nagyobb a komplexitás és egyre csökken a szabadság a kialakított formulával kapcsolatban. Ebben az összefüggésben meg kell említenünk, hogy az IOPA modell szintű megközelítése nem teljesítené a modellezésre vonatkozó elvárásokat. És ezért a kalibrációs hibákról szeretnénk többet tudni, és a következményekről. Ami a rendszer szintű kockázatokat illeti, ezt is meg kellene vizsgálni, és ez hiányzik az anyagból. Az infrastruktúra, infrastruktúra eszközök talán összefüggnek a kockázati, kockázati kérdésekkel, majd az mondok még néhány szót ezen európai biztosítás matematikai szervezetről, egyesületről. Kérdezem önöket, hogy ennek az érdemi részéről tudnak-e valamit mondani, mert ez nem valami fogyasztóvédelmi radikális szervezet, hanem a profi biztosítás matematikai egyesületek szervezetek. Köszönöm szépen. Uh, I have a... Köszönöm szépen, mondja az elnök. Danuta Hübner szeretne, és aztán Pervans Perez. Danuta, nekem is lenne egy kérdésem, egyszerű polgárként. Én ennek a rendeletnek a rendelete kapcsolatos munkában nem vettem részt, de amit Sven mondott, ezzel az átmeneti időszakkal kapcsolatban az Európai Bizottságtól egy pontosítást kérek a KKV-kre vonatkozóan ezen delegált jogi aktusokra vonatkozóan. Én úgy látom, hogy a KKV-k által kiadott eh, értékpapírokat eh, nem jegyzik eh, a tőzsdén, és úgy látom, a bizottság is azt mondja, hogy egy kicsit próbálnak eltávolodni ettől, az ösztönző politikától, és nem annyira KKV-kra koncentrálnak ennek során. Miért annyira veszélyes a KKV-kat bevonni ebbe a tőzsdén nem jegyzett papírokra vonatkozó fejezetbe? Ezt hogyan indokolják? A bizottságtól kérdezem ezt tehát, hogy a KKV-knak mi lesz a szerepük, mi a helyzetük, őket kizárjuk-e ettől, ez, ez negatív hatással van-e rájuk, és hogyan kívánnak ezen beruházási ösztönzők tekintetében a KKV-kat kezelni. Köszönöm, Pervans. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy felelősségünk, felelősségem volt akkor, amikor ennek a szakbizottságnak az előző elnöke voltam, akkor volt a, a az egyes szolvencia szabályozás. Nagyon hosszú és nehéz tárgyalások voltak ezzel kapcsolatban. Az egyik nagyon fontos tétje ennek a tárgyalásnak az volt, hogy az a kockázat merül fel, hogy az egyes szint egy nagyon rövid távú szabályozást vezet be, és a tárgyalásoknak ez lett volna az alapja, tehát egy olyan alapot adtunk volna a további tárgyalásoknak, ami nagyon rövid távra termel, tervez. Ebből kellett volna aztán kiindulni. Az ön tanácsadója is részt vett a tárgyalások során, úgyhogy majd ő kiavít engem, hogyha nem mondom helyesen a dolgokat. Na most a tárgyalások még folytak, amikor a válság Európában kezdett elterjedni, és most látjuk, hogy ez a rövid távú kockázatokat illetően mibe mentünk bele. Sajnos technikai oknál fogva be kell zárni a magyar kabint. Elnézést kérnek a tolmácsok, és egy más ülésen folytatják tevékenységüket. Euh, faire référence à des positions au sein du Conseil, parce qu'il me semblait que dans cette commission,